közvetlenül 12 órakor kerül sor, tehát az utolsó emberi jogi vitát követően. A következő napi rendi pontokra térünk most el, Szerbia háborús bűnökkel vádolt Sesei ügye. Koráó Ignáció úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen. Vojislav Sesej, nacionalista vezető, több oknál fogva is, ellen, ellenő több oknál fogva is vizsgálódott a Nemzetközi Bíróság, de, ére, de egészségügyi oknál fogva visszatért, térhetett Szerbiába. Volt Jugoszláviában nagyon súlyos bűnöket követett el Sesej Vajda, a szerb média jelenleg azzal foglalkozik, hogy mennyire legitim a hágai bíróság működése. Úgy tűnik, hogy számukra a szerbek jogainak sárban tiplása a legfontosabb. Sesei egyébként politikai vezetőként lépett fel az elmúlt napokban, tömegekhez szól, úgy tűnik, hogy semmi sem állítja meg ezt a háborús bűnöst. Mi hamarabb az igazságszolgáltatás elé kéne őt állítani, különben nagyon komoly veszélyek leselkednek ránk. Köszönöm szépen, Rózsa Tomasics következik. Köszönöm szépen Örülök annak, hogy kritikus a megközelítése, a hangneme ennek az állásfoglalásnak. nemcsak csak sesej felé kell kritikusnak kell lenni, hanem a történelmi revizionizmus és a nagy Szerbia propagandával kapcsolatban is így kell vélekednünk. Hogyha a szerb hatóságok azonnal elhatárolódtak volna Sesej állításaitól, akkor nem alakult volna ki ez a rendkívül feszült hangulat. A szerb ezek az emberek, akik ezt nem tették meg, szerb vezetőké váltak, az ő érdekük is, hogy elhatárolódjanak Szerbi elhatárolódjanak Sesejtől, és elítéljék. A hágai bíróság sajnos nem tette meg azt, amire felkérték, és még több még több ellenkezést szült. Tomasics. Az parlamenta. Poszlop. úr. Tegnap előtt itt járt a pápa a parlamentben, és a remény üzenetét hozta el nekünk, ezt az üzenetet kívánta továbbítani a Balkán fejé, felé is. Sesej azonban éppen az ellenkező hatással járt, ismételten úszít Szerbiában. A hágai bíróság pontosan tudja, hogy milyen kockázata jár, hogyha szabadon engedi sejt, tudta, hogy destabilizáló hatása lehet, és csökkenhet az em- a szerbek bíróságba vetett bizalma, illetve hatóságokba vetett bizalma, ne felejtjük el, hogy Szerbia tagjelölt ország. Nagyon fontos, hogy, a, hogy Szerbiában, illetve a régióban az emberi jogokat tiszteletben tartsák, illetve odafigyeljünk a különbözőségekre is. Szerbiát abban, abbeli erőfeszítéseben kéne támogatni, hogy hosszú távú békét tudjon kialakítani. Biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb Szerbiának sikerült teljesíteni a feltételeket. Köszönöm, Weidenholzer úr. Uh, micro, please. Kérem, kapcsolja be a mikrofonját. Uh, sorry. Uh, mint egy sötét árny vetül Jugoszlávia múltja az országra, ettől nem menekülhet, nem szabad ártalmatlanul, ártalmatlannak ítélni a múlt bűnei, és nem szabad őket a e, szőnyeg alá söpörni. A felelősöket és a ő felelősségüket mindenképpen tisztázni kell. Ehhez időre van szükség, méghozzá nagyon sok esetben elviselhetetlen sok időre, ahol Sesej Vajda esete is mutatja humanitárius okokból a vádlottat ideiglenesen szabadlábra helyezték, ahogy az jogállamokban szokás. Ez a tényállás ugyanakkor senkit sem jogosít fel arra, hogy a jövőben ítéletre vonatkozóan következtetéseket vonja le hogyha a múltnak az árnyai nem vetülnének az egész régióra, akkor ilyen egyszerű lenne a helyzet. De ezen árnyaktól csak akkor lehet elmenekülni, hogyha tiszteletben tartjuk a jogállamiság intézményeit, és azokkal fel, fenntartások nélkül együttműködünk. A szerb kormány mindez idáig erre kötelezettséget vállalt, úgyhogy nem szabad ezt az egész esetet a nem működő múlt, a múlt nem működő feldolgozása példájaként kezelnünk. Jósor Rádos következik. Köszönöm szépen, alelnök úr, kedves kollégák! Ebben az állásfoglalásban világosan kell tennünk azt, hogy az IKT azon döntése, a Nemzetközi törvény, Büntető Törvényszék azon döntése, hogy sose egy szabadlábra helyezze nem volt helyes, továbbra is retorikai támadásokat indít Horvátország és Bosznia-Hercegovina ellen. Seseib egy beteg ember, sokan azt mondják, hogy őrült, egy háborús bűnösről van szó, aki egyszerűen nem hajlandó változtatni eddigi álláspontján. Szerbia képezi az állásfoglalás tárgyát, ugyanis más balkáni országok sorsa is nagy mértékben összefonódik Szerbiával. És Szerbia sorsa is pozitívan vagy negatívan kihatott az egész régióra. Ezért is olyan fontos, hogy maga a szerb vezetés is elítélje Sesej gyűlöletbeszédét és támadásait a szomszédos országok ellen. Meg kell erősíteni továbbá Szerbiában azokat a, a törvényeket, amelyek megakadályozzák a gyűlöletbeszédet és az erőszakot. Verzsia asszony, egy perc. Nul n'est besoin de faire la liste des crimes dont est nem szükséges felsorolni Sesej bűneit. Milosevic szerint ő testesíti meg a primitív bűnöket. A csetnikek vezetője ő. A második világháborúban a csetnikek a nácikkal működtek együtt. A hágai bíróság 15 hónapra ítélte csak el bizonyos bűncselekményekben, de az egyéb ítéletek még nem születtek meg egészségügyi okok miatt kiengedték, de visszatér, és visszatért Szerbiába sesei úszító beszédeket tart. Nem tudom, hogy betege vagy sem, de el kell ítélni. Szerbiának arra van szüksége, hogy friss szemmel tudják őt vizsgálni. Sesej eközben pedig reklámozza önmagát attól tartok, hogy ez az állásfoglalás nem lesz hatékony, sőt, attól tartok, hogy kontraproduktív is lesz. Olyan sürgősségekre van szükség, olyan sürgős, sürgősségi kérdésekre, amelyek igazán a világ érdekeit szolgálják. Plenkovics úr következik. Köszönöm szépen! Ez az állásfoglalás erőteljesen elítéli Sesej háborús bűnös, úszító fellépését. Ezt akkor tette, amikor Belgrádba visszatért. Egészségügyi okoknál fogva engedték őt szabadon. Elítéljük Sesej szavait, amelyet Vukover, Vukovár felszabadításáról ejtett, ezt azon a napon tette, amikor a Vukovár elestéről emlékeztünk meg. Ezzel a áldozatok sebeit ismét felszakította. Ezzel az állásfoglalással a szerb hatóságok felé is üzenetet akarunk eljuttatni, ők nem reagáltak megfelelően az eseményekre. Sesej, ne, Sesej megszegte a szerb kisebbségi törvényeket. Szerbiának föl kell készítenie magát arra, hogy elfogadja az európai értékeket, és ha ez így van, akkor el kell ítélni Sesejt. Mi a gond a szerb miniszterelnökkel, vagy a miniszterekkel? Miért nem tesznek semmit? Félnek sejtől? Hogyha továbbra is csöndben maradnak, akkor föl kell tenni a kérdést, hogy mi is, milyen, miként is vélekednek erről, cselekedni kell. Köszönöm, Edward Kukán következik. Much, Mr. Chair. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Teljes mértékben megértem, hogy bármiféle háborús retorika, gyűlöletbeszéd a kisebbségekkel szemben és egyebek mind-mind gondokat okoznak, főként a Nyugat-Balkán területén. Sesej nyilvános fellépése pontosan eh, ellene megy a megbékélésnek. Ugyanakkor a mi reakciónk erre nem járulhat hozzá a feszültségek növeléséhez. Nem szabad több figyelmet szánni erre a háborús bűnösre, mint amennyit megérdemel. Sajnálatos, hogy Sesej radikális állításai ilyen nagy publicitáshoz jutottak, és ennyire előtérbe kerültek a médiában, és a politikusok is ilyen nagy mértékben odafigyeltek rá. Remélem, hogy ez nem lesz újabb eszköz a régióban újabb politikai feszültségek szétására biztos vagyok abban is, hogy ez az állásfoglalás nem a megfelelő módja annak, hogy a Nemzetközi tör, Büntető Törvényszéknek instrukciókat adjunk. Az ENSZ által létrehozott igazságügyi szervről van szó, melynek világos mandátuma van, ezért én nem tudom egyértelműen támogatni ezt az állásfoglalást. Tonino Picula, következik egy perc. Izvanredna szituáció se događa. Imamo izvanrednu. Ez egy rendkívül sürgető helyzet. Itt van előttünk ez a sürgősségi állásfoglalás, amely azt is jelzi, hogy talán a Balkánon rosszra fordultak a dolgok. Sajnos a béke és a stabilitás nem tekinthető magától értetődőnek a Balkánon, ezért sesei háborús bűnös szabadonbocsátása egy jelentőségteljes esemény. A Balkánt feldúlta az a háború és az a pusztítás, amely olyan projekttel kapcsolódott össze, amelynek elsődleges szószólója Sesej volt. Sesej nem változtatta meg a gondolkodását, és újra traumatizálja az áldozatokat. A szavai visszarepítenek bennünket a 90-es évek elejére. Szerintem Szerbiának meg kell vizsgálni, egy Sesej megsérti a szerb törvényeket, és nekünk Támogatnunk kell azokat a demokratikus erőket a Szerbiában, akik az, amelyek azok, az ellen harcolnak, azon gondolkodásmód ellen, amely ö, olyan sok kárt okozott mindannyiunk számára. Mukvegének adtuk a Szaharov díjat, ő olyan értékeket képvisel, amelyekért a mi kontinensünkön is harcolnunk kell. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Teljes mértékben egyetértek azzal az állásponttal, amely az állásfoglalásban kerül kifejtésre. Sesej neve egy, egybecseng a háborús bűnökkel, azok szimbóluma, és annak a, annak a háborúnak a szimbóluma, amely több mint tíz évig dúlt az akkori Jugoszláviában. Családok százai dúlta fel ez a konfliktus, tönkrement az infrastruktúra, a Balkánon kapcsolatok szűntek meg, Sesej politikája azt eredményezte, hogy több millióan kellett, hogy elhagyják otthonukat, és ez egy mindmáig tartó folyamat. Ez a politika folyamatosan tovább gyűrűzik, nem nézhetjük tétlenül, ami történik, fontos, hogy határozottan kimondjuk, hogy a háborús bűnösök helye börtönben van. Weigel úr, egy perc. Mikrofonu. Mikrofont legyen szíves bekapcsolni. Šešelj je na prostorih bivše Jugoslavije med Vojislav Šešelj a volt Jugoszláviában gyakorlatilag a bűnözésnek a metaforája, hiszen hozzá kötődnek a jugoszláviai háború legsötétebb eseményei. A maga személyiségével ellenjegyezte a vukovári vérengzést például se sejt a történelemben, a történelemkönyvek lapjain, a nácikkal és a fasisztákkal egy lapon kezelik. Nem érdemli meg, hogy nyilvánosságot kapjon. Régi ötleteket, elméleteket terjeszt csak idejét múlt elméleteket. Nem akarom kritizálni a hágai törvényszéket, de hát a szabadlábar helyezéssel kapcsolatos döntése nem igazán optimális. Ami pedig a szerb kormányt, a belgrádi kormányt illeti, a belgrádi kormány elhatárolódott az esettől. Én arra szólítom fel őket, és erről szól ez a határozati javaslat is, hogy használja ki a rendelkezésére álló eszközöket. Köszönöm szépen. Elnök úr, én magam is aláírtam ezt az állásfoglalást. Nem azért, mert Sesej vagy a felelősségéről, bűnösségéről kívánok itt dönteni, vagy ezzel kapcsolatban állást foglalni, ez a hágai törvényszéknek lesz majd a feladata. És nem, csak, és nem azért írtam alá az állásfoglalást, hogy mert én itt megkívánnám leckésztetni a szerb kormányt. Szerbia teljesen megváltozott, és mára már egy teljesen más ország, mint eh, Sese és követői uralma alatt volt. Az ítéletet még nem hozta meg a hágai törvényszék, de egy biztos, Sesejnek nincsen joga gyűlöletbeszédet eh, tartani, és ezzel újra növelni a régióban a feszültséget. Az ilyen gyűlöletbeszédet el kell ítélnünk itt az Európai Parlamentben is. A jövőben itt a házban itt fognak ülni a szerb testvéreink is, támogatnunk kell a te- szerb társadalmat a demokratikus átalakulásban. Köszönöm szépen. Epididejus úr következik. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, rövidesen szavazni, fog, szavazni fogunk Sesej sorsáról. 12 évig volt börtönben, nem azért, amit tett, hanem azért, amiért gondolt. Képzeljük e- csak el a saját pártvezetőnket. Mi történne akkor, hogyha valakit úgy ítélnének el, egy pártvezetőt azért ítélnének el, mert gondolt valamit, nem azért, mert tett valamit. Azt gondolnák, hogy ez nem demokratikus, mégis ez történt. A, a mi pártvezetői, ezeket a pártvezetőket azért zárták be, mert olyas valami tettek, ami másoknak nem tetszik, most pedig a politikai ellenlábaságnak már nincs több érve. Úgy vélem, hogy az önkényes igazságszolgáltatás a demokráciában amikor ez megtörténik, akkor az emberi jogok sárba tiprásáról szoktunk beszélni. Ezt leginkább az autoriter rezsimekben szoktuk tapasztalni, és ezt el szoktuk ítélni. Köszönöm, McAllister úr következik. Mr. President, lady... Elnök úr, hölgyem és uraim! Állásfoglalásunk legfőbb üzenete az, hogy elítéljük Sesej úszító beszédét és háborúra buzdító magatartását. Ezeknek semmi helye a 21. század Európájában. Ma az összes szerb hatóságot arra kérjük, a kormányról és a ellenzékről is beszélek, a civil szféráról is beszélek, tehát mindenkit arra kérünk, hogy emeljék fel a szavukat az úszító beszédek ellen. Az EU Szerbia mellett áll, az EU belépését támogatják. Szerbia legfőbb stratégiai célkütőzése az Unióhoz való csatlakozás, és ebben ebéli erőfeszítéseit segíteni kell. Szerbia az európai családhoz tartozik, és mindent meg kell azért tenni, hogy minél hamarabb közelebb kerülhessen az EU-hoz. Partnereinket tehát e- ebben támogatnunk kell, szeretném, hogy ez lenne a mai vita üzenete. Köszönöm. Pe colegi, întrucât suntem în întârziere mai Köszönöm szépen. Most pedig szeretném bejelenteni a kollégáknak, hogy bizony szűkös az időnk. Ez pedig azt jelenti, hogy kék kártyát nem fogadunk el. Kérem a megértésüket. Köszönöm szépen, és most pedig megadom a szót Ujazdowski egy perc. Zbrodni Sesleja jest e, czymś oczywistym wymogiem sprawiedliwości. Egyértelmű, hogy igazságot kell szolgáltatni, ez egy olyan felhívás, amelyet a hágai bírósághoz is meg kell fogalmazni, hogy végre igazságot szolgáltassanak az elkövetett bűncselekmények miatt. Az állásfoglalásban a gyűlöletbeszédről beszélünk, de az igazságszolgáltatás érdekében az összes bűncselekményről meg kell emlékeznünk, azokról is, amelyeket a kommunizmus idején követtek el, ez vonatkozik Közép-Európára és Lengyelországra, ezekért nem szolgáltattak igazságot. És el kell ítélnünk Sesej urat és az általa elkövetett bűnöket, de ezzel nem zárhatjuk be a kaput a bátor szerb nép előtt, amelynek joga van az európai közösségben részt vennie a balkáni egyéb országokhoz hasonlóan úgyhogy mindkét fronton fel kell lépnünk. Jakovcsics Iván. Un... Köszönöm szépen. Jakovics e, úr következik egy perc. E, u tome što je Haški sud, koji je osnovan zato... Köszönöm szépen. A hágai törvényszéket azért hozták létre, hogy e, elítélje a volt jugoszláv államháborús bűnöseit, és a gyűlöletbeszéd ellen is föllépjen. Lehet, hogy a bírósági döntésről nem helyes beszélni, mégis egyértelműen ki kell mondani, hogy nem a békét és a stabilitást biztosítja. Itt ebben a házban Sesel elítélése hangos és egyértelmű. Szeretném hangsúlyozni, hogy a konfliktusra bújtás, illetve a gyűlöletbeszéd nem talált visszhangra Szerbiában. Szerbia csatlakozni kíván az Európai Unióhoz. És jó akaratokról tettek tanúbizonyságot. Préda úr következik mondja az elnök. Condamn Köszönöm szépen, én is a legkeményebb szavakkal szeretném elítélni Sesei fellépését és szavait, akit nem véletlenül vádolnak súlyos háborús bűncselekményekkel bosznia hercegovinában elkövetett dolgai miatt. Ismerjük azt a gyűlöletbeszédet, amelyet ő ö, szeret alkalmazni, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy hősként üdvözölték Szerbiában, miután Bosznia-Hercegovinából érzékeltük, hogy milyen reakciók érkeztek a sebesültek és halottak kapcsán. Sesej azóta történt fellépése tovább súlyosbítja azt a ö, helyzetet, ami már most is feszült, és a hágai bíróságnak számolni kell azzal, hogy a helyzet újra kiéleződik. A szerb politikai vezetőket ö, arra szeretném minden is felszólítani, hogy utasítsák el az ilyen gyűlöletbeszédet. Most a spontán felszólalások következnek. De csak nagyon röviden, mert 12-kor szavaznunk el, és erről a témáról már bőven beszéltünk. Csak egy embernek tudok szót adni, annak, aki még nem kapott szót a normál felszólalók között, a többiek többségileg már megszólaltak. Egy ember következik. Kán úrnak adok szót. Deci, eh, domnul Kán a ieșit din uh, sală uh, înainte de acest anunț, așa că am să... Csak, hogy ő is kiment a teremből, úgyhogy akkor a biztos úrnak adom meg a szót, hogy reflektáljon az elhangzottakra. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A főképviselő asszony képviseletében, Avéni asszony képviseletében vagyok itt jelen. Tudom, hogy több képviselő önök közül sürgősségi vitát kért ö, arról, hogy a korábbi Jugoszlávia háborús bűncselekményeivel foglalkozó hágai büntetőbíróság foglalkozzon az ügyjel, és állásfoglalást is megalkottak. Amint tudják, a törvényszék már döntött uh, az ő egészségével kapcsolatban. A bíróság független nemzetközi intézmény, amelyet sok nemzet hozott létre, és autonóm módon jár el a saját ügyeiben. Az Európai Unió tiszteletben tartja a törvényszék döntését, amennyiben Sesej kijelentései olyan időszakra vonatkoznak, amelyek ö, ö, jogi értelemben nem ér, érvényesíthetők, akkor is ö, a bíróság a szabályai szerint fog eljárni és felelősségre vonhatja. Szerbia vonatkozásában pedig üdvözöljük azt, hogy az ország elkötelezett európai jövője és a regionális együttműködés mellett, a megbékülés mellett és fontos, hogy persze a törvényszékkel folyamatosan kapcsolatot tartsunk ebben az ügyben. Köszönjük szépen! Hét eh, állásfoglalási indítványt írtak a frakciók, most lezárom a vitát, a szavazásra azonnal sor kerül. Most eh, az iraki témára térünk át, nők elrablása és eh, meggyalázása témában ne felejtsék a kollégák, hogy nagyon kevés az időnk, tartsák be a fel